12.30-kor lesz szavazás. Une séance de demain, j'ai oublié de vous dire ce que vous savez déjà, mais je le dis quand même, que la prochaine séance a lieu demain entre 9h et 14h30, 15h et 20h, 21h et 23h. 21 óra, és a napi rend rendelkezésre áll az Európai Parlament weboldalán, és így most már Isten bizony berekezt.